a napi rendet, és a websájtunkon, de egyébként a parlament websájtján hozzáférhetők. Önnek biztos asszony, szolgálatainak, a két kollégának, magunknak és a tolmácsoknak szép estét és jó éjszakát kívánok. Ezzel lezárom a mai ülést.